So we start. Kollégák, kezdjük meg az ülést. Az első pont a napi rendünkön, a napi rend elfogadása. Lenne egy bejelentésem a napi rendel kapcsolatban, hogy a Kambodzsáról szóló eszmecserénk zárt ajtók mögött fog zajlani. Módosításra való kérelem nem érkezett, úgyhogy ha nincs kifogás, akkor elfogadottnak tekintem. Kettes napi rendi pont, szokás szerint, az elnök közleményei. Közvetítjük ezt az ülést, úgyhogy Lisszabontól Tallinig és Tesszalonikiig láthatnak minket a kedves nézők. és természetesen tolmácsolás is van, úgyhogy világosan, hangosan beszéljenek, hogy meg, a tolmácsok meg tudjanak birkózni a feladattal. És szeretném üdvözölni Stefániát, aki a titkárságunk új tagja. E hónapban kezdte nálunk a munkát, üdvözlöm! Hármas napi rendi pont – folytatódó háromoldalú tárgyalások. Jelen pillanatban egy tárgyalás van folyamatban, ez a külföldi közvetlen tőkebefektetésről szól, Frank Plus jelentése. Már májusban beszámoltam róla, hogy a mi álláspontunk. szerint eléggé lassan folytatódnak a tárgyalások, de mindjárt az elején megállapodtunk néhány eljárásbeli pontban. Szeptember 27-én volt a következő, e október 17-én jön az ezt követő tárgyalási forduló. Most már inkább a politikai szempontból ellentmondásos kérdésekről tárgyalunk. Mindkét partner és a bizottság is megpróbál kompromisszumra jutni karácsony előtt, ezen dolgozunk keményen. Úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy még néhány fordulóra szükség lesz, úgyhogy erre kell időt elkülönítenünk és az is elképzelhető, hogy november végére sem lesz eredmény. Ezzel kapcsolatban bárkinek van-e hozzászólni valója nincs, akkor jöhet a négyes napi rendi pont, illetve az ötös együtt. Együttes vitát fogunk ugyanis folytatni a Japán és az EU közötti kereskedelmi megállapodásról, ennek a ratifikációs folyamata zajlik éppen. Az Európai Parlament kell, hogy jóváhagyását adja a megállapodáshoz. A módosítók benyújtásának határideje október 2-a volt, úgyhogy nagyon sok módosító érkezett az állásfoglaláshoz. Most megadnám a szót a jelentéstevőnknek, Szilvia Pereira asszonynak, de nincs itt, úgyhogy azt hiszem, hogy Mártin fogja átvenni a helyét. Köszönöm, elnök úr. Pedro. Pedro nevében szeretnék hozzáfordulni. Folytatódnak a tárgyalások, és megpróbáljuk, megpróbálunk nyomást gyakorolni az utolsó pillanatig a számukra fontos pontokban a japánokra. Először is elnézést kér Pedro, hogy nem tudott itt lenni ma a módosítókról szóló eszmecserén, ami az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodásról szól, mert az ECON szakbizottság egy delegációjában vesz éppen részt. Aztán szeretne rámutatni arra, hogy Japán Európai Uniós nagykövete hétfőn írt az INTA tagoknak egy levelet. Japán minisztérium közi keretet kíván ugyanis létrehozni a kompromisszumok végrehajtására a kereskedelmi és fenntarthatósági fejezet kapcsán. Erről tájékoztatott bennünket továbbá arról, hogy a miniszterek, illetve a miniszteri tisztviselők első találkozójára októberben fog sor kerülni, ezt nagyra értékeljük. Három fő okból fontos ez a megállapodás. Egy ez a japán-EU kereskedelmi megállapodás rendkívül fontos stratégiai szempontból, mert időszerű jelet küld egy nyitott, méltányos és szabályokon alapuló kereskedelem megállapotására, ami a protekcionisták ellen egy jó üzenet, és az ázsiai csendes óceáni régióban normákat állít fel másodszorban. Ez egy kiegyensúlyozott és átfogó megállapodás gazdasági szempontból jó az európai érdekeknek, hozzáférünk a japán piachoz, és a legérzékenyebb gazdasági szektorainkat pedig meg tudjuk óvni. Nagyon fontos az is, hogy ez a japán kötendő megáll, kötött megállapodás, ez a fenntarthatósággal, munkaerő, piacsal és a környezetvédelmel is foglalkozó új típusú megállapodások közé tartozik. A parlament a megállap, tehát megállapodtak a vállalatok társadalmi felelősségéről, a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekről és a végrehajthatósággal kapcsolatos rendelkezések is benne vannak. A módosító kapcsán köszönetet mondok a kollégáknak a jelentéshez való hozzájárulásukhoz. 236 módosító érkezett a szövegtervezethez. Az összedni frakciós kollégákkal én magam 18 módosítót nyújtottam be a jelentéstervezethez. Néhány módosítom tényeket érint, például a 83-as, ami frissíti a közbeszerzésben résztvevő városok számát, aztán a 89-es pontosítja azt, hogy további földrajzi eredet megjelöléseket lehet hozzátenni a GI listához. A 134-es pedig Japán azon döntéséről szól, hogy létre akarnak hozni egy minisztérium közi keretet, ami a fenntartható fejlősi, fejlődési bizottságok végrehajtását fogja elősegíteni. További módosítókat nyújtottam be, még amelyek olyan fontos pontokat említenek, amik az első szövegbe a helyhiány miatt nem tudtak bekerülni. Van például a nemek és a kereskedem kapcsolódásáról, a 208-as az megerősített együttműködésről szól, és arról, hogy Japán szeretné továbbfejleszteni a WTO tiszteletben tartásával történő kereskedelmet, és az utolsó pedig egy jó működő hazai tanácsadó csoport létrehozását irányozza elő. Három csoportba osztottam a módosítókat, az első megerősíti azokat az elemeket, amiket a jelentésben már benne találunk, és ahol ö, közös volt az álláspontunk. A második csoport a 11. bekezdéshez kapcsolódik. A fenntarthatósági fejlődési záradékra vonatkoznak, mert ez nagyon kényes téma. A képviselőknek rendkívül ellentmondó elképzelései voltak, Hétfő reggel 22 kompromisszumos módosítót mutattam be az árnyék előadóknak, és megpróbáltam a legjobban figyelembe venni ezekben a kollégák visszajelzéseit. Október 8-án volt egy nagyon pozitív első ülésünk, számos kompromisszumtervezetet végigvettünk. Úgy tűnik, hogy a 11. bekezdés, ugyanis ez a, ez a fenntarthatósági fejlődésről szóló záradékos ö, továbbra is kényes témának tűnik, ettől függetlenül konstruktívan tudtunk együttműködni, és azzal szeretném zárni soraimat, hogy remélhetőleg a következő árnyékedődésen is találkozunk. Köszönöm, David. Most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek három-három percben. Először a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Először is köszönet a kollégának, eh, Szilva Pereirának, eh, kiváló munkát végzett ezzel a dosszéval kapcsolatosan, és most a kompromisszumokon dolgozunk. Eh, Martin úr ezeket most bemutatta, és Valensza úrnak is köszönet, akivel közösen több módosítót benyújtottunk. Ő volt a korábbi árnyék jelentéstevő. Néhány nyitott kérdés még van, ezekről már Martin úr szólt. A 10-es és a 11-es a legfontosabb ezek közül, a szankciókra kapcsolatos rendelkezések. Mi a szankciókat illetően még tárgyalásban vagyunk, első eszmecserére került sor hétfőn, Japán azt hiszem, hogy komolyan elkötelezett abban, hogy hatékonyan végrehajtsa az ilyen jellegű rendelkezéseket. Kudama nagykövet úr egyértelmű jelzést adott, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a munkajog területén komoly változásokat hajtott végre az elmúlt 17 évben, ez az egyik legfontosabb lépés Japánban, tehát mi is elkötelezettek vagyunk, hogy szorosan együttműködjünk a jelentéstevővel. Eddig jó eredmények születtek, úgyhogy igyekszünk majd ezt a dossziét minél előbb, még a mostani ciklusban lezárni. Ígéretes előre lépések történtek ez ügyben. Elnök, köszönöm szépen az ECR nevében Kamal kolléga, köszönöm és én is köszönöm a jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőnek a munkáját. A jelentéstevő nagyon kiegyensúlyozott jelentést állított össze, és komoly eredményekben sikerült megállapodni. És gyakran megpróbálunk előre vetíteni dolgokat, vagy előre látni, amelyek nem mindig válnak be, és nyilván ez a szövegben is megnyilvánul. Vannak bizonyos aggályok még egyesek körében, amelyeket tiszteletben kell tartani. És azt hiszem, hogy a gazdasági előnyöket mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk. Ez az egyik talán legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amit az EU valaha is kötött a vámtarifák eh, tekintetében, a eh, nem vámjellegű akadályok lebontása területén és a eh, közbeszerzések területén, valamint a szolgáltatások tekintetében a diszkriminációmentes megközelítés vagy gyakorlat alkalmazása. És ez érvényes a feldolgozóiparra, illetve a mezőgazdaságra is. Pozitív eredményt várunk majd ettől a kétoldalú megállapodástól, ami lehetővé teszi a tisztességes kereskedést. Nagyon fontos, és a jelentés is elismeri, hogy a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet tekintetében mindkét fél elkötelezett a Párizsi Egyezmény tekintetében. A KKV, illetve a vállalatirányítási fejezet is komoly gazdasági előnyöket fog majd jelenteni a kis- és középvállalatok számára, hiszen nagyon nagy számban exportálnak ilyen típusú vállalkozások Japánba, és ez számukra egy nagyon fontos kereskedelmi megállapodás. Ezen kívül Üdvözöljük azt is, hogy az adatáramlás, a határokon átnyúló adatáramlás mennyire fontos, az adat gyakorlat, adatok gyakorlatilag az újkor valutáját jelentik. A szankció alapú mechanizmusokra rátérve, ez már egy régóta nyitott kérdés, és mi sokkal többet kívántunk volna elérni ezen a területen, és az ECR folyamatosan ellenezte, különösen egy olyan hasonló gondolkodású partner esetében, mint Japán, megkérdőjelezzük ezeket a szankciókat. Ezen kívül a fenntartható kereskedelemre vonatkozó rendelkezések minőségi változást jelentenének a partnerországok vonatkozásában, és ez nagyrészt üdvözlendő, de azt hiszem, hogy ezt az együttműködés és a párbeszéd alapján kell majd megtárgyalnunk. Tehát ez lett volna a rövid áttekintés. Természetesen nem tértem ki most részletesen a módosítóinkra, de lezárásképpen még egyszer köszönet a kollégáknak. Köszönöm szépen az Alde nevében Hírs kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A 236 módosító többsége egyértelműen rávilágít arra, hogy milyen irányban haladunk, nevezetesen, hogy ez a megállapodás nagyon pozitív, és pozitív hatással jár majd. Én nagyon köszönöm a jelentéstevőnek, kiváló együttműködésben sikerült együtt dolgoznunk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos jelzés, amit Európa közvetíthet, Tisztában kell lennünk azzal is, hogy itt még néhány szemponttal ki kell egészíteni a jelentést, és ezek néhány fontos pontra világítanak rá. Nagyon fontos, hogy konstruktívak maradjunk, és egyértelmű jelzést adjunk, hogy mi a szabad és tisztességes kereskedelem mellett szállunk síkra. A mi frakciónk különös jelentőséget tulajdonít a szabad értékeken alapuló kereskedelemnek, és azt hiszem, hogy ez is egy kiváló alkalom, hogy ezt demonstráljuk. Ha megnézzük az egyes módosítókat, amelyeket mi elvetnénk, felmerül a kérdés, hogy azok, akik jól ismerik Japánt, ez egy fejlett demokrácia, jogállam, és tiszteletben tartja a kereskedelmi partnereit, úgyhogy ezt megfelelően el is kell ismernünk. És az is világos, hogy itt egy nagyon széles körű kereskedelmi megállapodásról beszélünk, a, talán a legszélesebb körül, amit az EU valaha is kötött, itt a személyi adatok védelme is egy nagyon fontos szempont számunkra. Ezt a témát tehát még továbbra is meg kell vizsgálnunk, illetve figyelembe kell vennünk. Az alaprendelet elismerését mindenféleképpen fontosnak tartjuk az adatvédelem szempontjából, és a parlament majd folyamatos tájékoztatást vár ez ügyben mert ez lehet, hogy a döntésen változtatni fog. Az SDS mechanizmus azt hiszem, hogy még olyan terület, ahol a bizottságnak már nincsen mandátuma. Itt ez egy korszerű kereskedelmi megállapodás lesz, ami csak akkor működhet, ha a civil társadalom és a parlament szorosan együttműködik majd a megvalósítás során. E tekintetben majd néhány kompromisszumos módosítóra is szükség lesz, hogy a tényleges végrehajtás megfelelően megtörténjen. Minden esetre köszönöm a konstruktív együttműködést, és várhatóan ez a jövőben is így folytatódik majd. Buchner úr, a zöldek nevében köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ugyanis ő mindent megtett annak érdekében, hogy az összes résztvevő között kompromisszumot érjen el, és szerintem jó úton halad. Ami a tartalmat illeti, a japánok a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezet kapcsán gondolom, hogy nem, itt, itt nem csak a japánokról van szó, hanem rólunk is. Itt azonos mércét kell alkalmazni. Itt a munkajog, illetve a környezetvédelem mindenféleképpen prioritást kell, hogy élvezze. Én Két évig dolgoztam Japánban, úgyhogy a nyelvet is többé-kevésbé jól ismerem, tehát nem lehet azzal vádolni, hogy nem ismerem a környezetet. A CO2 kibocsátás Japán esetében a legmagasabb a világon, ha egy főre kivetítjük, fejenként 9,5 tonna, és ez nem változott 90-es évek óta. Körülbelül a összenergia felhasználás 90%-a olaj, illetve szén alapú, vagy gáz alapú erőművekből származik. Különböző tanulmányokat készítettünk, hogy ezen változtatni lehetne. Az atom nukleáris erőműveket egyelőre Japán blokkolja. Ezen kívül az illegális fakivágás változatlanul komoly problémát jelent Japánban, és ez nyilvánvalóan az európai fa feldolgozást is érinti. Ami a szankciókra vonatkozó fejezetet illeti, az SDC fejezet kapcsán az európai vállalatok érdekeit kell képviselnünk, és végezetül, ami a finanszírozási szabályozásokat, vagy rendelkezéseket illeti, szerintem ez katasztrofális. Ugyanis pontosan azokat a dolgokat liberalizálunk, amelyek a legutóbbi pénzügyi válságot kiváltották. Köszönöm szépen. Scholz úr a GUE nevében. Köszönöm. Én is csatlakozom a köszönet nyilvánításokhoz. A jelentéstevő megkísérelt kompromisszumokat kidolgozni, és ezek számos módosítót pozitív, illetve kritikusan szemlélendő módosítókat érintettek, és ő igyekezett egy egységes irányt meghatározni, ami nem biztos, hogy mindig sikerült. A mi frakciónk meglehetősen kritikusan szemléli ezt a megállapodást. Buchner úr már elmondta a zöldek nevében, hogy a fenntarthatósági agendát egy kicsit kritikusan szemléljük, a 2013-as egyezményt kell végrehajtani, és e tekintetben Úgy érzem, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy mennyire erős a mezőgazdasági piacon, az agrártermékek piacán a verseny. És a reál gazdaság más szempontjait azonban nem veszi figyelembe. Szerintem azt kellene alaposabban megvizsgálni, hogy a különböző gyártó struktúrák milyen verseny viszonyban vannak egymással. Tehát az európai élelmiszer termékek piacra jutását kellene biztosítani, hogy ne kerüljenek hátrányba, különösen a kistermelők. És ezzel a problémát nem oldjuk meg, Itt most konkrétan a rizsre gondolok, ahol Japánnak nyilván domináns szerepe van a, piac, a világpiacon. Egy kétoldalú kereskedelmi megállapodás van mindenféleképpen a fenntarthatósági szempontokat, a szociális és a méltányos gazdaságfejlesztést szempont, középpontba kell állítsa. Ami a finanszírozást illeti, itt a japán pénzügyi szektorban a liberalizáció érvényesülése Er-, erre kell különösen odafigyelnünk. Ami pedig az illegális fa kitermelést eh, illeti, eh, erről is szólnunk kell, illetve a kék eh, uszonyú cápa tekintetében is bizonyos kötelezettségeket, vagy kötelezettségvállalást várunk el Japántól. Végezetül úgy gondolom, hogyha a felvetett kérdéseket nem próbáljuk meg valahogy megoldani a módosítókkal, mindenféleképpen fel kell szólítanunk a, bizottságot, hogy tekintsünk el a ratifikálástól. Köszönöm és most... Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönet az előadónak a nagyon fontos munkáért. Mint hogy már korábban is elmondtam, tökéletesen támogatom ezt a megállapodást, ez nagyon sokat segítene az európai cégeknek a japán piacon. Ami a módosító indítványokat illeti, kiemeltük ennek a jelentőségét. Ez rendkívül kényes kérdés a nemzetközi téren. A gazdasági ágazatot védeni kell, azért, hogy a cégeket védjük, és az európai munkát. Egy másik dolog a kölcsönösség. Ezt szeretném még kiemelni, hogy ugyanaz az elbánás legyen jellemző a Japánban a mi cégünk vonatkozás, cégeink vonatkozásában, mint a japán cégeket illeti itt. Vannak azonban kritikus pontok, mint például az illegális kereskedelem, a szolgáltatások piacán a liberalizáció. Bár Japán nagyon előre haladott ország, azért vannak még tennivalók. Azt is el szeretném mondani, hogy módosító indítványaim az átláthatóságot emelik ki, a nagyobb védelmet a fogyasztók vonatkozásában, Eh, és ez a kompromisszumos módosítókban is megjelenik. Végül pedig a hasonló, eh, a CETA-hoz hasonló eh, beruházások védelmét nem igazán támogatjuk, és nagyon fontos, hogy egy klauza ezzel is foglalkozzon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szakbizottság többi képviselője következik két percben. Jude az első. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Szeretnék Pedrónak köszönetet mondani az előadónak, aki rendkívül hasznos első tervezetet készített, hogy koordinálja a monitorozó csoportot. Két megjegyzésem lenne, ezek alapvetően lefedik az összes módosítót, amelyet beadtam. Az első hasonló irányba mutat, mint amit Klaus Buchner mondott, a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén. Ami a módosítóimat illeti ebben a témában, nem föltétlenül Japánt kritizálják, hanem inkább az EU oldalát a tárgyalásoknak. Nem hiszem, hogy eléggé messze mentünk, és itt a parlamenten belül elhangzott az, hogy eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, amelyek a kereskedelmet, a fejlődést illetik, a megállapodásokat illeten. Azonban Valahányszor a plenárison felvetődött például a kereskedelmi intézkedési alapú szankciókon átment a plenárison, aztán ami a nagyvállalati a szociális felelősségi kört illeti az elmúlt három év során nem egyszer, hanem legalább háromszor átment. Úgyhogy nagyon fontos, hogy védjük ezeket a területeket. Itt viszont megoszlanak a vélemények, ez pedig egész más dolog. Ezért, ami a szankciókat illeti, a közelmúltban volt egy jelentés, aminek árnyék jelentés készülte voltam a közös kereskedelmi politika végrehajtását illetően, Tokyo Salfi írta, az állt ebben, hogy folytassuk a vitát a szankciókról. A bizottság nem hajlandó azonban semmiféle jelentős intézkedést, alternatívát hozni a szankciókkal szemben, amely a kereskedelmet és a fenntartható fejlődést támogathatna. És ami ironikus itt ebben a megállapodásban az, hogy a ö, japánok a TPP-ben a szankció alapú intézkedések mellett tették le a voksot. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az egész dolgot előre vigyük, és a globalizációt újra új szabályokra alapozzuk. A második megjegyzésem a beruházások védelme. Ezért adtam be módosítót, örülök, hogy nincsenek olyan mérgező rendszerek, amelyek az egészet másfelé irányították. Ha nem volna ez a japán megállapodásban, akkor a ratifikációt is megkönnyíteni. Köszönöm szépen! Kiitoksia. Ja, Kiitoksia. Katainen asszony parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves kollégák, először is támogatni szeretném Mária Hirsez elképzelését. Nagyon fontos, hogy a megállapodás mögé sorakozzunk fel. Ez a megállapodás óriási eredmény, különös tekintettel azon lehetőségek miatt, amelyeket megteremt. Termékeink több mint 80%-a vámmentes lesz. Hála ennek a megállapodásnak. Nagyon fontos, hogy végre is hajtsuk ezt a megállapodást annak is örülhetünk, és elégedettek lehetünk, hogy a japán oldal is erőteljesen elkötelezte magát emellett. Ezt már a szakbizottság korábbi ülésein is hallottuk, amikor a kollégák beszámoltak erről. Ez a megállapodás nagyon sok lehetőséget teremt, hogy hozzáférjünk az ázsiai piachoz, és hogy cégeink számára különböző ágazatokban különböző lehetőségeket teremtsünk. Oda kell figyelnünk arra is, hogy az Egyesült Államokkal szemben mi itt úttörő szerepet töltünk be. Ők is elkezdtek tárgyalni Japánnal, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt az előnyt ki is használjuk, amivel most rendelkezünk, és támogassuk a megállapodást. Ebben a kontextusban szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, hogy sikeres tárgyalásokat folytattunk le. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja Maria Arena. Az állásfoglalásnak több módosítója is van, ez igaz, már többet emlegettünk, amelyeket a szocialista és demokrata frakció egyes tagjai adtak be. Nos, a kérdésem az, hogy milyen státusza van ennek az állásfoglalásnak. Ha a célja az, hogy az embernek jó legyen a lelkiismerete, akkor szerintem semmi szerepe nincs. Ha viszont az a célja, hogy bizonyos dolgokat erőre vigyünk ezen megállapodás keretén belül, akkor tényleg érdemes vele foglalkozni. Ami engem illet három fontos prioritásról van szó. Az első az, a WTO-s nemzetközi egyezmények. Fontos, hogy a ratifikációig előrelépés történjen a normákat illetően, a WTO normákat illetően, Ma pedig a látogatást követően semmiféle garanciánk nincs a ratifikációra. A második prioritás, ahogy Judy is elmondta, az Európai Bizottságot érinti, a fenntartható fejlesztési fejezetre vonatkozik. Ami a revíziós klauzát illeti, még ha a bizottság azt válaszolta is nekünk, hogy nem szándékozik ezzel a fejezettel foglalkozni olyan szankciók lehetőségével, ahogyan azt mi javasoltuk, tehát fokozatos szankciók vonatkozásában, ez sem jelent semmiféle garanciát. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság egy esetleges ratifikációig javasoljon valamit, ami a fenntartható fejlesztési fejezetet érti. De csak olyan eszközöket, amelyek csak a civil társadalommal való társadalmást teszik lehetővé, hanem valamilyen kötelezőbb jelleget kölcsönöznek a fenntartható fejlődés tiszteletbetartásának. Aztán ott a párizsi megállapodás, ez a következő prioritás. Szerintem nem elegendő ennyit kimondani, hogy ezt tiszteletbe tartjuk. Ott van az új jelentés, amely rámutat arra, hogy igenis intézkednünk kell, és akár a dekarbonizáció, vagy a biodiverzitás tartása, vagy az erdőírtás megállítása. Japán semmiféle konkrét jelzést nem küldött az előrelépés érdekében ezen a téren. Úgyhogy szerintem a ratifikációig nagyon fontos, hogy így e, e, előrelépjünk ezeken a területeken, és ez a revíziós klauza erre nem ad elegendő garanciákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi is e, több módosítót benyújtottunk mindenféleképpen tiszteletet kell mutatnunk Japán felé, egy méltányos, tisztességes kereskedelmi megállapodásra törekszünk. Ami pedig a szavazást illeti, a fenntarthatósági fejezet, a szankciós e, mechanizmusokra vonatkozó fejezet nagyon fontos számunkra. Ez hát nem az első alkalommal e, fogadták el a nép párt és más frakciók is már Ausztrália, Új-Zéland és Chile esetében elfogadtak ilyen mechanizmusokat, tehát nem értem, hogy most miért egy ilyen álláspontot foglalunk el Japán esetében. És amikor azt mondjuk, hogy nem követelhetjük ezt meg Japántól, mert ez meggyengíti a kereskedelmi kapcsolatokat, vagy alása a bizalmat, én másképp látom. Japán tőlünk is elvárhatja, hogy ha valamiféle jogsértés adódik, akkor megfelelő szankciókat alkalmazzon. A munkajogi viszonyok meglehetősen bizonytalanok, erre figyelembe, ezt figyelembe kell venni, és megfelelő standardokat kell kialakítani, illetve továbbfejleszteni a munkajog, illetve a környezetvédelem területén. Az ILO normáit el kell, hogy ismerjék, illetve a két egyezményt is ratifikálnia kell még Japánnak. Ami a fenntarthatósági fejezetet illeti, itt is szükség van bizonyos szankciókra, és ezeket is meg kell említeni. Így tudom csak elfogadni a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anna Marie Minőr. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik dank de rapporteur voor zijn... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Azért is, mert eh, sok aggályunkat figyelembe vette. Például az, hogy Japán még nem ratifikált az összes ILO normát, a Párizsi megállapodással kapcsolatban is sok munka van még hátra, illetve figyelembe kell venni azt, hogy annyira bonyolult és átfogó ez a szerződés, hogy például még a döntőbíráskodási folyamatot nem sikerült pontosan leírni. És látható, hogy rendkívül sok módosító került benyújtásra, és azonban nem szabad félnünk egy ilyen szerződéstől nincsenek elégséges garanciák, hogy a normákat, amikért küzdöttünk, tiszteletben fogják tartani, mint például az élelmiszerbiztonság vagy a környezetvédelme. Ez csak a nagy multinacionális cégek céljait szolgáló megállapodás, az emberek vagy a környezetvédelmét nem szolgálja. És ez a szerződés különösen aggasztó, mert nincsenek szigorú kondíciók, például az ILO munkaügyi szabályainak betartására, vagy a megfelelőségi döntésre vonatkozó passzus sem eléggé pontos. Vannak aggájaim azzal kapcsolatban is, ami az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos. Lehetséges, hogy olyan cikkek fognak a piacra kerülni, amelyek nem csak a mi normáinknak nem felelnek meg, hanem még tisztességtelen versenyhez is vezetnek. És végül vannak kötelezettségeink, de szükséges biztosítani azt, hogy lesz egy jövőbeli vitarendezési bekezdés is. Ez rendkívül fontos, hogy a vitarendezés kérdésével megbírkozzunk. Ezzel kapcsolatban módosítókat nyújtottam be, és várom, hogy a többiek is támogatnak ebben. Seinfeld képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogyha elutasítanák ennek a megállapodásnak a ratifikálását, ahogy azt néhány képviselő javasolta a zállásfoglalás bírálása során, akkor a korábbi megállapodásokat sem kellett volna jóvá hagynunk. Ezt a korábbi már aláírt szabadkereskedelmi egyezmények fényében kell vizsgálnunk, ez a legjobb, a leg távolabbra mutató, és az elvárásainknak megfelel a kereskedelmi megállapodások tekintetében. Megoldásokat tartalmaz például fenntarthatóságról. Helmut és mások is azt mondták, elmondták a véleményüket, és erre azzal szeretnék reagálni, hogyha a japán dolgozók és gazdák miatt aggódunk, hát a japán társadalom teljeséért aggódunk, akkor csak nézzék meg a statisztikákat arról, hogy milyen szociális társadalmi fejlődés valósul meg Japánban. És azt hiszem, hogy azt fogják találni, hogy az országok több mint 90%-a szeretne ott járni, ahol Japán most tart. Ami a társadalmi gazdasági fejlődést illeti, nagyon sokan szeretnének azon a fejlettségi szinten állni, ahol Japán. Japán az egyik leggazdagabb ország a világon. Európában Németország az egyik leggazdagabb ország, és nem gondolnám, hogy a németeknek például a németországi életminőség miatt kellene panaszkodniuk. de Németország Európa szerte vért ontott egy sor háborúban. Miért említem ezt meg? Azért, mert ugyanez vonatkozik Japánra. Japán is véres háborúkat folytatott Kínával, Koreával, és a saját országát is elpusztította. A saját népe számára szegénységet okozott. Ezek az országok azonban most már mindketten civilizáltak, nyitottak, óriási gazdasági fejlődése mentek át, és prosperál a társadalmuk. Miért? Azért, mert nyitottak az együttműködés felé politikai és gazdasági téren is más országokkal, más régiókkal a világban. A kereskedelem és a fejlődés jó az emberek számára, azon dolgozók számára is, akikről beszélt. Beszéltünk velük Tokióban elégedettek, és azt akarják, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják ezt a szerződést, de ön azt mondja, hogy ez számukra káros lesz. Ők viszont azt mondják, hogy ez jó lenne nekik, és minél előbb szeretnék, ha ratifikálnák ezt a szerződést. Kb. képviselő kapszott. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló munkájáért és az erőfeszítéseiért, amelyet kommunikálta, hogy gazdasági és politikai szempontból is mennyire fontos ez a megállapodás. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy milyen komoly politikai és gazdasági értéke van ennek a megállapodásnak. Nem csak azt várjuk tőle, hogy az exportot növeli jelentősen, de világos jelzést küld az EU felé, hogy nyitott és szabályalapú nemzetközi kereskedelmet folytasson. Ezt ma különösen fontosnak láthatjuk itt Trump idején. A kereskedelem a fenntarthatósággal való együttélése kulcsfontosságú a érték számunkra itt az EP-ben, ezért köszönetet mondok a jelentéstevőn, aki ezt is hangsúlyozta a jelentésében. Japán stratégiai partnerünk, kulcsfontosságú partner, ezért különösen fontos, hogy ez az első nemzetközi megállapodás, amely világosan tartalmazza a párizsi megállapodás végrehajtására vonatkozó támogatás szándékát. A fenntarthatósági fejezet önmagában hasznos eszköz számunkra, hogy folytassuk a párbeszédet és a nyomásgyakorlást a munkajogok öm, tekintetében, vagy a fenntarthatóság tekintetében. Köszönöm szépen, Hansen úr kapszót. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Gyorsan, mint árnyékjelentés készítő szólnék hozzá, hogy egy-két megjegyzésre reagáljak a kollégák részéről. A szocialista kollega az Egyesült Királyság képviseletében azt mondta, hogy itt a parlamentben a szankciók mellett szavaztunk. Azt gondolom, hogy ezt kicsit pontosítani kell, mert ha Ausztráliáról, Új-Zélandról beszélünk, azt mondjuk, hogy considering possibility of sanctions. Ez nem azt jelenti, hogy visszaállítanák a szankciókat, megfontoljuk mindezt, de ezt a szöveget így nem tesszük bele a megállapodásba. Aztán Aréna asszony azt mondta, hogy nincs pontos időpont a végrehajtást illetően, ami a két VTO megállapodást illeti amikor Japánban voltunk, azt hiszem nem tudtak egyértelműen válaszolni erre. Itt az ülés során nyomást gyakoroltak ránk, és azóta kaptunk egy konkrét levelet Kodama nagykövet úrtól, és erre már utalás is történt. Ugye október 8-án egyértelműen benne van, hogy Japán kormánya úgy döntött, hogy a megfelelő minisztériumokkal és ügynökségekkel októberben beindítja az első üléseket, és megvizsgálja, hogy mennyire fontos ennek a fejezetnek a beiktatása ebbe. Hát ezt, ha egy nagykövet írja, számomra rendkívül egyértelmű, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ö, nyugodtan hallhatunk. Aréna asszony, megnyugtathatom, hogy Perera úrral ezzel, ebben a témában is nagyon jó a dialógus, biztos vagyok benne, hogy találunk egy olyan megoldást, amely ha jó hiszeműen tekinti, akkor önt is kielégíti. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Mindig nagy öröm, hogyha itt élénk a vita a szakbizottságon belül, és mindenki úgy érzi, hogy hozzá kell szólnia. Most a bizottságnak adom meg a szót, Márkó Sivoló úrnak, hogy mondja el a véleményét az elhangzottakról. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindannyiuknak! Először is a bizottság szeretne köszöntet mondani a tisztelt képviselőknek, akik hozzászóltak ehhez a rendkívül fontos témához. Nagyon jó volt ez az eszmecsere egy fontos megállapodásról. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek ahhoz, amit hallottam, hogy ezzel is gazdagíthassam a vitát. Először is. Nagyon sok képviselő említette, hogy stratégiai szempontból milyen értéket képvisel ez a megállapodás. Tulajdonképpen megerősíti a kapcsolatokat egy olyan partnerrel, amelyel közös értékeket képviselünk, sőt, normákat. Nagyon fontos, ez pont most, mivel nehéz időket érünk, hogy megerősítsünk egy stratégiai partneri kapcsolatot. Egy rendkívül közeli baráttal, kiemelkedő partnerrel világviszonylatban. Utaltam az értékekre és a normákra. És hallottam, hogy voltak olyan képviselők, akik úgy látják, hogy fennáll a kockázat, hogy csökkentjük ezeket a normákat. Van egy olyan kereskedelmi partner, akivel kapcsolatban, hogyha csökkentjük ezeket az élelmiszerre vonatkozó normákat, nem jelentenek kockázatot, ez pedig Japán. Hiszen rendkívül magas ö, szintű a fogyasztóvédelem, az élelmiszer ö, normák ö, rendszere Japánban. Jó lenne, ha gyorsan hatályba lépne ez a megállapodás, ez lehetővé tenné az üzleti felek számára azt, hogy azonos elbánásba részesüljenek a többi japán exportőrhöz képest, a bor, a sajt, például az a mezőgazdasági területen az, ami gyakorta felmerül, és főleg ami a bort illeti, jó lenne, hogyha gyorsan hatályba lépne ez a megállapodás. Ez nagyon sok például az ausztrál, a csilei ö, piaci szereplőkkel szemben jelentene fontos ö, pozíció. Aztán a többi terület, ami a TSZ-t illeti. Úgy gondolom, fontos emlékeztetni arra, ahogyan ezt tettek oda a nagykövet úr is levelében, amelyet szintén Dimátió úr is megkapott, a főigazgatónk, hogy ez egy hivatalos levélben szerepel Japán e, teljhatalmú nagykövete, írta ezt, úgyhogy nagyon fontos, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ez ugye a, a tókiói missziót követi, de hivatalos álláspont, amit rendkívül komolyan veszünk és nagy örömmel fogadunk. Ugyanis tovább növeli a szoros együttműködés potenciális lehetőségeit ebben a témában. Aztán a megállapodásban nem megállítésre kerül, hanem shall a megfelelő szó, tehát kötelezettséget jelent, ami az illegális fakitermelést illeti. A számokat is meg kell vizsgálni, ezek tényleg csökkentek Japánban az elmúlt évek során, új törvény született, ezt végre is hajtották, ez további együttműködést kíván Japánnal. Na, nagyon érdekes, Szeptember 19-e óta van egy olyan nyilvántartás, amelyet használnak is, tehát regisztrálják azokat a cégeket, amelyek a legmagasabb szintű normákat használják. 39 cég tartozik ide, és ez erőteljes szándék ezen eszköz támogatása érdekében hogy felelősség teljes piaci szereplőket találjunk, ez nagyon fontos. Tehát most folyik ennek a végrehajtása, továbbra is együtt működünk szorosan Japánnal ebben a témában, de hát nagyon ígéretes irányba mutatnak a dolgok. Végül. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, ugyanis volt egy utalás arra is, hogy további válságot szülhet ez. Hadd em, hangsúlyozzam azt, hogy ez a fejezet nem azzal a szándékkal született, illetve azzal a szándékkal született, hogy a szükségtelen korlátokat eltávolítsa, de ami a kötelezettséget illeti, a megállapodásban lehetővé tesz a prudenciális érdekek miatt hozott intézkedéseket. Tehát nálunk ugyanolyan szolgáltatásokat fognak tudni majd nyújtani, mint a helyiek. Úgyhogy gyakorlatilag egy általános elv alkalmazásáról van szó, amit mindannyian támogatunk, a diszkriminációmentesség. Ez a szolgáltatási fejezetre is igaz, de nem csak, hanem arra is. És ez a prudenciális intézkedésekre is igaz. Köszönöm szépen. Thanks a lot, David Martin. Köszönöm, David Martin megkapja a szót lezárásul. Pedro nevében szólok. Először is Maria kérdésére válaszul, hogy itt most nyugodt lelkiismerettel fogunk nyugovóra térni, ezután az állásfoglalás után, vagy ezen javítani kell, egyikről sincs szó. A ratifikálásra minél előbb sort kell keríteni, és az állásfoglalás nyomás alá helyezni Japánt, illetve az Európai Uniót is, hogy az ígéreteinek feleljen meg, például a fak feldolgozás vagy fakitermelés területén, és a fenntartható eh, sági fejezetre is vonatkozik ez. Még egy megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy egy kereskedelmi megállapodás kapcsán nem tagadhatjuk el, hogy vannak vesztesek és nyertesek, és lehet, hogy a kis termelők számára ez hátrányt is fog jelezni. Ezt őszintén ki kell mondani. Egy omnibus megállapodás kapcsán vannak vesztesek, vannak nyertesek, de azt hiszem, hogy összességében a az előnyök túl fogják szárnyalni a hátrányokat. Jobb környezetet teremt, például a munkajog és egyéb területén. Ha ez a kérdés így felmerül, akkor a válasz igen. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezzel lezárhatjuk a japán na kapcsolatos módosítások megvitatását, itt egy egyetértési eljárásról van szó, és rátérhetünk a hatodik napirendi pontra, ami az Európai Unió, Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodásra vonatkozik. Fizász úr a jelentéstevő, és mielőtt megadnám neki a szót, üdvözölném Edgar Vázquez, a perui kereskedelmi miniszterhelyettest, illetve kolumbiai nagykövetet Francisco Carreg Fernandez urat. Fizász úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a miniszterhelyettes úrnak, hogy, illetve a nagykövet úrnak, hogy elfáradt hozzánk. Az EU és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás öt éve valósítjuk meg, úgyhogy érdemes végignézni, hogy mi történt ez alatt az öt év alatt. Éppen ezért üdvözlendő a mostani jelentés. A kereskedelmi megállapodások végrehajtása nagyon fontos az ellenőrzési tevékenységünk szempontjából. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük ezeket a megállapodásokat, nem csak a tárgyalások során, hanem a végrehajtás alatt is. Ez a megállapodás nem csak a kereskedelmet érinti, itt a közös érdekeken, nemzetközi standardokon nyugvó kapcsolatról van szó, ami pozitívan befolyásolhatja mindkét fél társadalmi-gazdasági fejlődését. Ugyanakkor ez az eszköz a stratégiai partnerségünk kulcsfontosságú eleme számunkra Dél-Amerikában. Szerintem a végrehajtás jól halad, a kereskedelem ugyan nem bővült, de sikerült elhárítanunk a kereskedelmi folyamatok bizonyos negatív szempontjait stabilabbá vált a kereskedelem, korszerűbbé, az export is diversifikálódott az adott országokba, és ez egyfajta referenciaként szolgál más országok viszonylatában is. Kolumbia és Peru korszerűsítette és diversifikálta az exportját, ami az európai vállalatokat illeti, a megállapodás következtében könnyebben hozzáférhetnek ezekhez a piacokhoz, nem csak a vámok csökkentése miatt, hanem amiatt is, mert megszűntek a kétoldalú kereskedelmi akadályok. A jelentésben ezen kívül megemlítem, hogy a az európai KKV-k nem rendelkeznek elegendő információval a megállapodás kínálta lehetőségekről, éppen ezért a tagállamoknak kell hatékony lépéseket tenni, annak érdekében, hogy a vállalkozások kihasználhassák a megállapodás kínálta lehetőségeket. Még vannak úgymond kereskedelmet zavaró tényezők, az SPS és egyéb tényezők, például Peru komolyan gond, dolgozott azon, hogy a bizonyos tejtermékek esetében fennálló ilyen akadályok megszűnjenek. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a Kolumbia, Kolumbiának és Perunak nem könnyű megfelelni bizonyos európai standardoknak, különösen ami az egészségügyi előírásokat illeti, vagy az élelmiszerbiztonságot. A célunk az kell, hogy legyen, hogy a nemzetközi munkajogi és környezeti standardok megfelelően megvalósuljanak. Történt előrelépés, de a két országnak még további utat kell ezen a területen bejárnia, Fontos, hogy az ütemtervet megvalósítsák, ideértve például a gyülekezési szabadságot, a vádalkut a gyermekmunkával kapcsolatos és egyéb kérdéseket. A perui hatóságok felé levelet intéztünk, kifejezve a fenntarthatósági fejlődésre vonatkozó fejezetünkkel kapcsolatos aggájainkat. És örülök, hogy most itt van a miniszter helyettes úr, és meghallgathatjuk az ő ezzel kapcsolatos álláspontját. Nagyon fontos az EU civil társadalom, illetve a perui és kolumbiai civil társadalom közötti párbeszéd, különösen a fenntartható fejlődésre való tekintettel. Nagyon fontos eszköz lehet ez a megállapodás végrehajtásában. És ez plusz értéket is hordoz, ha ezek a szervezetek teljesen függetlenül működnek. Fontos, hogy egy független tanácsadói mechanizmust állítson fel a két ország e tekintetben ha európai standardokat alkalmazunk a két ország kapcsán, akkor a helyzet ugye nem lesz ideális, de minden esetre arra ösztönözzük majd a két országot, hogy ezen az úton haladjanak. Végezetül pedig nagyon fontosnak tartom, hogy május 30-án Kolumbia csatlakozott az OECD-hez, és jelentős reformokat hajtott végre, és én arra ösztönözném Perut is, hogy tegye ugyanezt. Én most várom mindenkinek a hozzászólását, és biztos vagyok benne, hogy közösen együtt tudunk működni majd az árnyék jelentéstevőkkel, hogy a jelentést véglegesítsük. Köszönöm. A, az árnyék jelentéstevők két-két percben. Imakulada lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyszerű. Először is üdvözlöm én is a nagykövetség képviselőjét, illetve a perui miniszterhelyettes, és gratulálok az a jelentéstevőnek is kiváló munkát végzett, és nagyon jó jelentés született. Azzal kezdeném, hogy az együttműködési folyamat a partnereinkkel egy igen jó megállapodást fog eredményezni. Én egyetértek az említett pozitívumokkal, amelyekről a jelentés említést tesz, a kereskedelem területén, az exportok diversifikálása terén, különösen vonatkozik ez Kolumbiára, de Perura is. És nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a megállapodás milyen stratégiai jelentőségű a térség egyéb országai tekintetében is. Ez a megállapodás hozzájárulhat ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés programja megvalósuljon. Úgy érezzük, hogy a földrajzi eredet megjelölés tekintetében teljes körű védelmet sikerüljön megvalósítani, és így gondolunk például a szeszes italokra. Az EP és a frakcióm számára az ütemterv jelent egy komoly kérdést, gondolva itt az emberi jogok, a munkajogi kérdések tiszteletben tartására fontos, hogy jó megállapodást írjunk alá, de ezt minden szempontból biztosítani kell, és tudjuk, hogy egyes részleteket könnyebb megvalósítani, vagy végrehajtani másokat kevésbé, de a teljes körű tájékoztatás rendkívül fontos. Releváns adatokra van szükségünk, hogy a két ország mit tett eddig a fenntarthatósági fejezet végrehajtása terén. Más reformokra is sor kell, hogy kerüljön, hogy ez, ennek a fejezetnek megfeleljenek. És most felszólítanám a bizottságot, hogy adja meg az erre vonatkozó információkat, illetve ugyanezt várjuk el a két ország illetékes hatóságaitól. Legalább ennyire fontos, hogy a civil társadalom párbeszédét is előtérbe állítsuk a civil szervezetektől, a helyszínen, amikor oda látogattunk, azt tapasztaltuk, hogy még sok teendő van mindkét fél részéről, különösen a peru, perui kormány részéről, annak érdekében, hogy a civil társadalom megfelelően tudja magát képviseltetni. A módosítókat dolgoztam ki az ezzel kapcsolatos részletek továbbfejlesztése érdekében, és remélem, hogy ezeket majd támogatni fogják. Szanabil úr az ECR részéről. Köszönöm szépen, köszöntet mondok Fiszesz úrnak a nagyon részletes, kiegyensúlyozott és konstruktív javaslatért. Egyetértek vele nagy mértékben. Talán csak három pontra térnék ki. Az egyik, ennek a megállapodásnak a hatása és a tudatosság vele kapcsolatban, ez a tízes bekezdésben. A az Európai Unió KKV-n lehetséges, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeket tartalmaz ez számukra. Igen, Kolumbia és különösen Peru esetében elmondható, hogy ők a legnagyobb nyertesei ennek a megállapodásnak, az EU esetében pedig nem csak továbbra is kereskedelmi deficitünk van Peruval, hanem ez még nőtt is. 14,4%-kal 2017-ben. A kérdés tehát az, ez miért van így, mit tehetünk ez ellen, milyen lépéseket tehetünk, hogy terjesszük a hírét ennek a megállapodásnak. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban mi a jelentéstevő véleménye a második pont. a korrupció, világos leszek, az Európai Uniós cégek nagyon gyakran panaszkodnak emiatt, vagy említik ezt a problémát, amikor a kereskedelmi kapcsolatokról beszélnek. Jó lenne tudni, hogy a helyzet a megállapodás aláírása óta hogyan változott, mi többet tehetünk még a korrupció ellenes intézkedések meghozása érdekében, és végül, de nem utolsó sorban, geopolitikai perspektívából tekintve Perut, ez az egyik legnagyobb szabadkereskedelme rendelkező ország Latin Amerikában, a TPP tárgyalásoknak is részes felei. Érdemes lenne komparatív elemzést végeznie a bizottságnak, hogy a TPP tárgyalások, illetve a mi tárgyalásaink szintek, minőségek, ambíciók tekintetében hogyan vethetőek össze szociális, gazdasági standardok tekintetében. Tehát, hogy ezt a két oldalt, ennek a, az éremnek a két oldalát össze tudjuk hasonlítani. Ennyit röviden, és várjuk a jelentéstevővel a további konstruktív párbeszédet. Elnök, köszönöm szépen a liberálisok nevében. Nagyja a kap szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves kolumbiai és perui képviselők, köszönöm én is a jelentéstevő jelentés tervezetét, ami nagyon részletes, alapos, és egyértelművé teszi, hogy a két országgal kötött, valamint Ekvadorral kötött megállapodások pozitívan működnek a megállapodás megkötése óta történtek előrelépések, a az igazságszolgáltatás, a korrupció ellenes küzdelem területén. Ugyan nem telt el hosszú idő, de szerintem jó irányban haladnak a dolgok. És épp úgy üdvözöljük, hogy a KKV-k a latinamerikai országokban érve, élvezik az előnyét ennek a megállapodásnak, és ezt itt Európa részéről még azonban pontosítani kell, annak érdekében, hogy a mi vállalkozásaink is kihasználhassák a lehetőségeket. És szeretném hangsúlyozni, hogy Kolumbia esetében egy olyan eljárásra van szükség, ami megfelelően, megfelelően stabilá teszi a külföldi beruházások helyzetét, tehát ezt is hangsúlyozni kell, és módosítókat fogunk benyújtani például a civil szervezetekkel kapcsolatos dialógus kapcsán, különösen ami a vidéki területeket illeti, és az új kolumbiai kormánynyal való párbeszédet is, illetve együttműködést is tovább kell fejleszteni, ezt nagyon fontosnak tartom. A liberálisok részéről mi néhány módosítót fogunk benyújtani. Itt úgy látjuk, hogy a digitális gazdaságot is hangsúlyozni kell, ezzel kapcsolatosan lesznek módosítóink. A liberálisok számára az, ez a stratégiai partnerség különösen fontos, és üdvözöljük, hogy ez megfelelő úton halad. Elnök, köszönöm szépen, Helmut Scholz a GUE nevében. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az állásfoglalás tervezetét. Nagyon fontos, hogy itt most egy leltárt készítünk az elmúlt öt évről a megállapodás létrejötte óta, jó lehet nem teljesen ratifikált még. Nem titok, hogy a megállapodás, ez a megállapodás volt az egyik leginkább vitatott eh, megállapodás volt itt a házban. Kolumbiában a polgárháború, illetve a különböző viszályok eh, is meghatározták, hogy eh, hogyan alakuljon majd ez a megállapodás a jövőben, a közös gazdasági együttműködés a két országgal, és ez részben igaz Perúra is. Tehát az az ütemterv, ami előfeltétele volt a parlamentnek ahhoz, hogy öt évvel ezelőtt ratifikáljuk a megállapodást, szerintem az egyik legfontosabb konkrét eszköze amit egy ilyen együttműködéshez megteremtettünk. A jelentés tervezet két oldalú, két élő. Egyrészt azt mondjuk, hogy vannak jav, történt előrelépés, ugyanakkor vannak problémák is. Hogyan alakítjuk majd a további együttműködést? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy hónap múlva a szerződő felek egy magas szintű találkozón vesznek majd részt, és a kérdés az, hogy a egyes országokban működő független tanácsadó testületek mennyire foglalkoznak a legfontosabb égető nyitott kérdésekkel. A GUE azt tapasztalja, hogy helyi szinten komoly visszaélések történnek, és merényletek történnek, a kérdés az, hogy hogyan lehet a helyzetem változtatni, hiszen ez aláássa a gazdasági és kereskedelmi partnerségbe vetett bizalmat. Éppen ezért üdvözlöm, hogy a miniszterhelyettes úr, illetve a nagykövet úr itt van, de nagyon fontos lenne a civil szervezetek képviselővel is találkozni, hiszen ők is befolyásolják majd a két ország gazdasági fejlődését. Köszönöm szépen. Um. Köszönöm, elnök úr, mondja Kéton Darling asszony. Én Helmut nyomába lépek. Amikor ratifikálták az Európai Parlamentben a múlt választások előtt ezt a megállapodást, akkor én voltam egy olyan szervezet vezetője, akik szorosan együttműködtek a menetrende kialakításában, és megpróbáltunk egy olyan napi rendet létrehozni, ami az emberi jogi és munkajogi helyzetet javítja Kolumbiában és Peruban. Ezért aztán kicsit frusztráló, de ugyanakkor pozitív is azt látni, ami azóta történt. A haladás hiánya a kereskedelem és fenntartatóság fejlődés szempontjából frusztráló, és az egyik legnagyobb hiányosság a jelentésben az, és egyébként módosítókat is fogunk benyújtani, ez a terepen való realitások kérdése, amire Helmut is utalt. Az egyik a gyilkosságok nagy száma az emberi jogi jogvédők és szociális téren tevékenykedők meggyilkolása a béke megállapodás aláírása után is folytatódott, és nincs említés jelentésben arról, hogy kapcsolat volna a környezetvédelmi és a föld tulajdonlás között pedig ez közvetlenül kapcsolódik nagyon gyakran az emberi jogi aktivisták meggyilkolásával és a szociális társadalmi vezetők helyi szintű meggyilkolásával. Ezt világosan be kéne venni a jelentésbe, különösen egy olyan ország esetében, ahol az exportok nagy része a természeti erőforrásokhoz kapcsolódik. Ez egy olyan feszültség, amivel, hogyha komolyak akarunk lenni a munkánkban, foglalkozni kell. Kolumbiában látjuk a legnagyobb számú gyilkosságot és megfélemlítést a szakszervezeti tagok esetében. Az ez év első felében 14 szakszervezeti embert gyilkoltak meg Kolumbiában, 2012 és 17 között 2500 jogsértésre került sor, ami érintette a szakszervezeti tagokat, a National Union School, egy nagyon hiteles szervezet értelmében, és erről nem tesz említést a jelentés, pedig szerintem a terepen tapasztalható valóságot tükröznie kell a jelentésünknek, különben nem tudjuk a konkrét fellépésekre való kérésünket elég komoly alapokra helyezni. Maria Arena következik. Köszönöm, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Jude mondott. Szeretném én is, hogyha ez a jelentés Kolumbia kontextusában a választási eredményekre is kitérne, ahol a jelenlegi kormány nem rendelkezik a béke megállapodás végrehajtásával kapcsolatos menetrenddel. Sőt, ez elleni kampányt folytattak a képviselőik. A béke megállapodás végrehajtása az erre vonatkozó menetrend, ez mind összekapcsolódik, és a Hozzá kapcsolódik mindez a földtulajdonláshoz való joghoz is. És ahogy Judy is mondta, az emberi jogi jogvédőknek nagyon súlyos a helyzete, illegális és legális módon is megfélemlítik őket, és ez is kapcsolódik a béke folyamat, illetve a béke megállapodás végrehajtásához, úgyhogy szerintem az állásfoglásban ki kéne térni erre a kérdésre. És az Európai Unió nagyon határozottan támogatta ezt a folyamatot, és azért folyamatos, folytos lenne összekapcsolni, hogy a kereskedelmi kapcsolataink megerősítése az szeretné megerősíteni ezt a folyamatot is, és nem csak a kereskedelmi csere értékelésére kell kitérni, hanem az emberek és az emberi jogok helyzetére is. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én most néha nem pozitív dolgot szeretnék említeni. Vannak történetesen előrelépések, de nem feltétlenül lehetünk teljesen elégedettek a megállapodással például a kistermelők esetében, vagy kisvállalkozások esetében az emberi jogi aktivisták, akik ellen merényleteket követnek el. Az emberi jogi fejezet meglehetősen gyenge, ezt kell tovább erősíteni. A civil társadalommal kapcsolatosan folyamatosan problémákról hallunk, be kell vonni erőteljesebben a civil társadalmon, folyamatosan ezt halljuk, de alig történt valami és a jogsértések esetére nincsenek megfelelő rendelkezések a megállapodások, úgyhogy itt ezen a területen is majd a módosítóinkban néhány részletet megemlítünk. Köszönöm szépen. Matthias Jorgensen hogyan értékeli a bizottság részéről mindezt? Három percben. Very much, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, hogy rendkívül jó időpontban készült ez a jelentés. Ahogy önök is tudják, még nem ért véget az átmeneti időszak, ami a, módosi, a megállapodást illeti. A liberalizációra tíz év múlva kerül sor. Ez azt is jelenti, hogy még nem jutottunk abba a szakaszba sem, hogy végrehajtásra kerüljön sor, bár az első öt év során nagyon sok munkát végeztünk, azért van még tennivaló. Például a piachoz való hozzáférés, Kolumbiával kapcsolatban nagyon sok SPS probléma van, aztán a közbeszerzéssel kapcsolatos közelmúltban hozott döntések terén, illetve van még egy nagyon fontos kérdés, a fenntartható fejlődés. Azt hiszem, volt már előrelépés, de egyértelmű, hogy további intézkedésre, fellépése van szükség munkára, ami minket illet, és egyértelmű, hogy van még tennivaló a partnerek részéről is, főleg Peru részéről, és természetesen Ekvádorral is elkezdtük már a munkát. Már eléggé biztató jeleket tapasztaltunk a kolumbiai oldalról, a jó struktúrák létrehozása miatt, amelyekre tényleg szükség van a civil társadalommal folytatott dialógus érdekében. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagy vonalakban egyet tudunk érteni a jelentés tartalmával, beindul majd valószínűleg az év végén a hatástanulmány készítésének folyamata is, illetve a jövő során az GSD vonatkozásában van egy terv, ami szintén nagyon fontos ezen országok vonatkozásában. Úgyhogy köszönöm, hogy érdeklődtek az elmúlt öt évben végzett munka iránt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Peru kereskedelmi miniszter helyettesét, ja nem, bocsánatot kérek, először az intézmények nevében Jean-Pierre Boa úr osztályvezető helyettes kap szót, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Külszolgálat véleményét is elmondhatom itt a jelentéstervezetről. Általánosságban annyit mondanék, hogy sok mindennel egyetértünk, amelyek a jelentés tartalmaz az összességében készült értékeléssel, a konklúziókkal. Nagyon fontos elem ez Kolumbiával és Perúval a kapcsolatainkat illetően, és rendkívül fontos lesz Ekvádor vonatkozásában is. A mai vita során voltak olyan képviselők, akik említették az egyik gyenge pontot, hogyha fogalmazhatok így, a kereskedelmi kapcsolatoknak Kolumbiával és Peruval a, a világ többi részét illetően. Még mindig nagy mértékben függünk az ásványi anyagok exportján. Tól. A kereskedelmi megállapodás rendkívül mértékben hozzájárul majd ennek csökkentéséhez, ami a ö, bányászati termékeket illeti. Nagyon sok KKV van mindkét országban, amelyek exportálni kezdtek az EU felé, főleg nem hagyományos mezőgazdasági termékeket, és úgy gondolom ez rendkívül fontos dolog, amit ki kell emelni. Ugyanis Bár a kereskedelmi főigazgatósághoz tartozik ez elsősorban, de politikai szempontból is rendkívül fontos, ugyanis ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Kolumbiában és Peruban olyan régiókat fejleszünk, amelyek eddig nem fértek hozzá a nemzetközi piachoz. Ez pedig rendkívül fontos. Különösen a kolumbiai béke megállapodás végrehajtását illetően. Másodszorban nagyon sok képviselő mutatott rá egy csomó aggályra is, ami az emberi jogokat érinti, főleg a munka jog területén, hogy mindig nagyon sok szakszervezeti képviselőt gyilkolnak meg, ez állandó problémája az Európai Uniónak, és amelyről gyakorta folyik szó a kolumbiai hatóságokkal. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az új kolumbiai elnök politikájáról hallott első információk biztatóak, hiszen pri- prioritásként kezelik ezt a kérdést. Bejelentették, hogy új politikát fognak folytatni ezen területen, és várjuk, hogy vajon ez mit is fog konkrétan jelenteni. Azt is szeretném kiemelni, hogy a hallottakról gyakorta beszélünk, a hivatalos vagy nem hivatalos ö, emberjogi témákkal foglalkozó eszmecserék során mindkét országgal, és még mindig van rá lehetőség, hogy mindkét országban bizonyos projekteket finanszírozzunk olyan emberjogi kérdésekben, amelyek terén még mindig van javítani való. Különös tekintettel olyan kérdésekben, mint például a munkajogok terén való előrelépés. Lehet például az EU-val e, különböző tapasztalatcseréket szervezni, hogy jobb politikákat tudjanak kialakítani ennek érdekében. Igen, egyetértünk a bizottságban dolgozó kollégák is meg kell, hogy vizsgálják ezeket a kérdéseket, ha megfogalmazódnak. Köszönöm szépen, most Peru miniszter e- helyettesének adom meg a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok, és üdvözlöm mindannyiukat. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a mai ülésen részt vehetek. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnál. Így egy-két gondolatot megoszthatok önökkel. Az EU Peru-Kolumbia kereskedelmi egyezmény vonatkozásában. Ezek rendkívül fontosak a fejlesztési stratégiáink szempontjából. Ezek a megállapodások tették lehetővé, hogy a szükséges stabilitást, gazdasági növekedést biztosítsuk az elmúlt nyolc év során. Ezt láthatjuk a növekedés tükrében is, ez pedig munkahelyeket teremt. Nagyon fontos ez, hiszen csökkenti a szegénységet. Ez a kereskedelmi megállapodás jelentősen hozzájárult ehhez. 2017 től napjainkig 49,1%-ról 21,7%-ra sikerült a szegénységet visszaszorítani. Tehát nagyon fontos ez a kereskedelem szempontjából is. Ez alapvetően fontos azért, mert Peru és az Európai Unió közötti bilaterális kapcsolatok sikertörténetnek könyvelhetők el mindkét ország számára. A bilaterális kereskedelem azonban az utóbbi időben nem volt olyan dinamikus a jelenlegi helyzet miatt a világban, de 2017 óta úgy tűnik, hogy felmenő tendenciát mutatott. 2018-ban egyértelműen Korábban 14,5% volt, a visszaesést követően már megint 11%-ra tornázta fel magát. Úgyhogy pozitív a tendencia. El szeretném mondani, hogy teljes mértékben egyetértek azokkal a gondolatokkal, amelyeket a 8. és 9. bekezdések tartalmaznak. Ezek a modernizációra, az export diversifikációjára utal, Perúban és Kolumbiában. Perúban az elmúlt öt év során, mióta hatályba lépett a megállapodás, 813 új termék jelentkezett, amelyet Perúból az EU-ba exportáltak. Ezen új termékek 98%-a nem hagyományos ágazatokból származik. Tehát több hozzáadott értéket képviselő ágazatról beszélünk. Ezen export 98%-át tehát KKV-k, mikro- és kisvállalkozások állítják elő. Úgyhogy láthatjuk, hogy itt bizonyos demokratizálódás folyik a kereskedelmi megállapodásnak köszönhetően, amelyet Peru és az, Egyesül, az Európai Unió írt alá. Köszönet ezért. A 18. fejezetben, a bekezdésben, a jelentésben arról van szó, hogy több a felügyelő is. Nyilván nagyon sok munkát jelent ez a, a munkahelyi ö, ellenőrzések szempontjából. Peruban nőtt tehát az ellenőrök száma, mégpedig jelentősen. 2016-ban 360-nal számoltunk 2000 519, több mint 519 volt 2018-ban, a cél az, hogy 924 legyen 2020-ban, ez háromszoros növekedést mutat. Ez persze nagy kihívás. Az idén, 2018-ban a perui kormány ö, politikai akaratának ö, be, bizonyítása érdekében ö, jelentős növekedést ö, tapasztaltunk ö, több területen is. A 19-es fejezetről van szó. Ö, nagyon fontos ezen kívül a környezetvédelmi és a munkavállalói terület is. Megerősítjük a különböző intézményeket és a normákat is. Ami a Nemzetközi Munkahelyi Szervezet normáját illeti, nyolc egyezményt ratifikáltunk, illetve 2018-21-es időszakra további megállapodást kötünk. A civil társadalommal folytatott dialógus is rendkívül fontos, ezért aktiváltunk minden olyan területet a nemzeti tanácsok keretében, amelyet csak lehet. Új dialógusok is indulnak be az ő segítségükkel a kereskedelmi megállapodás minden aspektusát, illetően, hogy a civil társadalom ezekkel is foglalhasson, fog, foglalkozhasson. Köszönöm hogy beszélhettem ezekről a gondolatokról. Egy gondolatot még engedjenek meg. A mai napon kerül ö, a perui kormány álláspontjának részletes jelentése az EU elé a civil társadalom vonatkozásában Perúból. Ebben pontosítjuk az előrelépést minden területen. Természetesen vannak még kihívások, de jó úton járunk, hogy a kötelezettségeinket teljesítsük Peruban. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet. Most pedig a kolumbiai nagykövet úrnak adom meg a szót szintén három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást, és köszönöm Fiszesz úr összefoglalóját a jelentésről. Mi alaposan átolvastuk ezt a jelentést, és megvizsgáltuk, átolvastuk a frakciók megjegyzéseit is. Engedjenek meg néhány megjegyzést. A béke megállapodás béke megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan a külügyminisztérium képviselői pár héttel ezelőtt itt jártak, találkoztak néhány biztossal, és megvitattuk, hogy mi hogyan látjuk a végrehajtást. Két hét múlva majd a miniszterünk is ide látogat Brüsszelbe, és ugyanezeket a szempontokat megismétli. Ami a végrehajtást illeti, majd további információval fogunk szolgálni a későbbiek során. Ami a szeszes italokat illeti, Kolumbia megfelel a kötelezettségvállalásainak, alkotmányos módosításokat hajtottunk végre, de ha úgy látják, hogy vannak még nyitott kérdések, ezeket készek vagyunk megvitatni. Az eddigi végrehajtás pozitív hatással volt a kétoldalú politikai, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainkra, és számos tényező ezt alátámasztja. Az EU a második legfontosabb exportpiacunk, 2017-ben 35% az exportnak ide irányult, és a növekedés 15%-os, ami a közvetlen külföldi beruházásokat illeti EU, az EU volt a legnagyobb befektető 41%-kal, emelkedtek a beruházások 2017-ben. Az exportunk diversifikálódik, hogy ne csak természeti kincsek, illetve mezgazdasági termékek szerepeljenek az exportban. A gyümölcsexport 78%-a az EU-ba irányul. A KKV-k számára ez komoly előnyöket jelent. 185 vállalkozót érintett, ez különösen előnyösen, tehát a, az EU-t felkérjük, hogy vállaljon további szerepet, és segítsen minket abban, hogy konszolidáljuk az exportunkat. Összefoglalva a pozitívumokat, Kolumbia egyetért hogy mindent meg kell tenni a polgárok egészségvédelme érdekében. Tudományos bizonyítékok és a nemzetközi jog alapján kell eljárni. Fontos, hogy minden termékünket beengedjék az európai piacra, például a kókusz, egy nagyon fontos termék, és e tekintetben a szakpolitikák remélhetőleg sikeresek lesznek. A biodiverzitás talán nálunk Kolumbiában a leg látványosabb a világon, úgyhogy mindent meg kell tennünk a környezet szempontjából kitett területek védelme érdekében. Bizonyos kezdeményezésekre került már sor, például a pálmaolaj, a kávé és a kókusz termelése területén kötelezettséget vállaltunk egy nemzeti konzultációs mechanizmus létrehozására, elismerjük azt is, hogy nemzeti tanácsadó testületeket kell felállítani, az alkotmány szellemében ezt konstruktívan közelítjük meg. És természetesen vannak még feltáratlan területek. Az elkövetkezendő években a illetve az elmúlt öt év során, amióta a megállapodás él, jól együttműködtünk, de tovább kell ezeket a kapcsolatokat erősíteni az elkövetkezendőkben. Köszönöm szépen, köszönöm az árnyékjelentéstevőknek, a többi kollégának is, a kolumbiai, illetve a perui vendégeknek, hogy támogatják a jelentést. Általánosságban jó volt a visszajelzés, természetesen majd a önök által benyújtott módosítókat meg fogjuk vizsgálni. De meg kell néznünk azt is, hogy milyen volt a helyzet korábban, illetve most eh, milyen a helyzet a két országban. Szerintem ez a két ország eh, jól él a megállapodásokkal, megállapodások által kínált lehetőségekkel. Az, hogy a helyzet javult, nem jelenti azt, hogy most hátradőlhetünk, Természetesen az emberi jogok területén még vannak teendők. A kül- külügyi szolgálat javaslatára rátérve én nagyon fontosnak tartom, hogy egy emberi jogi programot hozzunk létre, azt hiszem, hogy ennek lehetőséget tovább kell vizsgálni. Ezen a területen ugyanis fontos az előrelépés. Tehát köszönöm mindenkinek a hozzászólást, várom a további hozzájárulásokat és a módosítókat annak érdekében, hogy a jelentés mindenre kiterjedő legyen és kiegyensúlyozott. Figyelembe véve az eddigi történéseket, illetve a jövőbe is kitekintve. Elnök, köszönöm szépen a módosítók határideje október 15-e délután 6 óra. Ezzel lezárjuk a hatos napi rendi pontot. Most egy egyperces szünetet tartanánk, ugyanis a következő napi rendi pontunk zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra, úgyhogy kérem, csak azok maradjanak a teremben, akik erre meghatalmazottak, a többieket kérem, hogy minél előbb hagyják el a termet.